jelenteni valóm. Az Egyesült Királyság hatóságai értesítették eh, a parlamentet Daniel Dorton eh, megválasztásáról, aki január 8-ától Flip Bedburn halála eh, után és miatt lesz képviselő. Ez az eljárási szabályzat 41. cikke értelmében a parlament ezt eh, tudomásul veszi. Üdvözlöm az új kollégánkat, eh, és eh, emlékeztetnék rá, hogy a 32-es házszabálycik értelmében Dalton úr részt vehet a parlament munkájában, Eh, amennyiben aláírta azt a nyilatkozatot, eh, miszerint nem rendelkezik semmilyen olyan hivatallal, amely nem összeférhető az európai parlamenti képviselőségével. Ez mindaddig így van, eh, mármint az ő szavazatával.